történt események tükrében. Ezt továbbítottuk az olasz hatóságoknak. A néppártól további információt kaptam a változtatásokat illetően. A jegyzőkönyvben megtalálhatók ezek a listák, akkor, hogyha a jegyzőkönyv jóváhagyása előtt nincs megjegyzés, jóváhagyjuk őket. Holnap, október 22